Jó napot kívánok! Buenas tardes! Jó napot kívánok, kedves kollégák! Kedves kollégák! Buenas tardes, vamos a comenzar el trabajo. Talán kezdjük el a mai munkát. Dar cobertura en el tiempo de que így talán be is tudjuk fejezni a napirend tervezetet a rendelkezésünkre álló időn belül. Mindenkit üdvözlök, és ugyan, ugyanúgy, ahogy ezt tettük a koordinátorok ülésén is, az imént, mindenkit üdvözlök itt a parlamentben a nyári szünet után. Tisztelt szakbizottsági tagok, mindenkinek sok szerencsét kívánok az ismételten elkezdődő munkához, így a nyári szünet után. Remélem, hogy mindenki felfrissült a vakáció alatt, és föltöltekeztek, alaposan kipéhenték magukat, és ezáltal nagy energiákkal, intenzitással kezdhetik el az őszi munkát. remélem pozitívan állnak majd hozzá a napirendhez és a munkához, amelyet ne is halogassunk. Nagyon sokat ennivalunk a héten. A parlament nem tétlenkedik, a heti frakcióüléseken túl a Libe szakbizottság ülésre is sor került. A képviselők, illetve a frakciók számos kéréssel éltek. Először is nézzük a napirendet. A napirend tervezett a kapcsolatban van-e észrevétel, vagy el, ellenvetés, úgy látom nincsen, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. Aztán az elnök közleményei. Ezzel kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy a koordinátorok azt javasolták, hogy Diaz de Mera úr legyen a jelentéstevő a tájvani vízum liberalizációs kérdésbe. Mathieu asszony az ENSZ tűzfegyveres jegyzőkönyvének a jelentéstevője, és Moraes úr az izlandi és norvégi dossziénak a jelentéstevője. Ez a kérdés a két ország megegyezéséről szól, vagy egyezményéről, illetve, hogy ők aláírnák a bűnügyi segítségnyújtásról szóló egyezményt. Morás úr, ez lesz karrierem csúcspontja. Elnök, igen. Hogyha ezzel kapcsolatban nincsen ellenvetés, akkor elfogadottnak tekintjük eme kinevezéseket. A parlament főtitkársága a parlamentek különböző szerveinek figyelmébe ajánlja javaslatát a 2011-es időbeosztásról. Fontos, hogy a különböző termek beosztása, illetve a fordítás kérdését eldöntsük. Megpróbáljuk ezt olyan ügyesen tenni, mint az elmúlt időkben, mint az elmúlt időszakban. És próbáljuk a hétfői üléseket kiiktatni, illetve a csütörtök délutániakat. Azt gondolom, hogy ezzel megkönnyítjük a képviselőtársaink életét. Tehát próbálunk csupán a csütörtök reggeli időszakra, próbáljuk magunkat a csütörtök reggeli időszakra korlátozni. Harmadik pontunk. Az előző ülések jegyzőkönyvének elfogadása. Ha ezzel kapcsolatban nincsen semmilyen ellenvetés, akkor ezeket elfogadottnak tekintjük. ¿Hay alguna objeción? Észrevétel, ellenvetés, Klász úr. Um, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. Igen, a második pont az elnök közleményei keretében. Ha jól emlékszem, akkor a koordinátorok napirendjén az egyik pont az új pontrendszerről szólt, amely a jelentések kiosztására vonatkozik. Be tudna számolni róla, hogy mit döntöttek a koordinátorok ülésén? változtatok a jelenlegi rendszeren, és ha igen, miért? Köszönöm. Sí, sí, señor Klaas, eh, eh, eh, efectivamente acabamos de sostener la reunión de Valóban, témája volt ez a kérdés a koordinátorok ülésén, ez korábban, ebben a kérdésben már korábban egyeztetünk, a koordinátorokkal, elfogadtunk, a döhont rendszert fogjuk alkalmazni a pontok odaítélésénél ezzel kapcsolatban semmilyen érdekes fejlemény nincsen, hiszen az eddigi gyakorlatot folytatjuk, ugyanúgy fogjuk a véleményeket és jelentéseket elosztani, illetve az együttdöntéses jelentéseket, egyéb jelentéseket. Tehát a szokásos pontrendszert fogjuk alkalmazni. Ezt fogadtuk el, Klész úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Lenne egy konkrét kérdésem. Azokat a jelentéseket illetően, amik egyik frakció sem érdeklődik. A múltban az volt a szabály, hogyha egyetlen frakció sem adott hangot az érdeklődésének, akkor nem kell fizetniük érte. Csak hogy a függetleneket soha nem kérték meg. Soha nem kérdezték meg őket, hogy őket érdekelnie ez vagy az a jelentés. hogy ez kicsit problémás a számukra, hiszen így nem adhatnak jelentéstevőket. Úgyhogy szeretném, ha minket a jövőben megkérdeznének. Köszönöm. Este es un asunto que ya discutimos en... Nos, erről a kérdésről már beszéltünk, mégpedig a parlamenti ciklus elején, amikor az alakuló ülésünket megtartottuk. Az volt az alap megegyezésünk, hogy ha egy frakció sem érdeklődik egy-egy jelentés iránt, akkor az nem kerül pontba. Ami pedig a függetleneknek való odaítélést illeti, ezzel, ebben a kérdésben meg kell egyezni a többi frakciónak, ugye, meg az elnökségnek. Buzutil, yes? Buzutil úr. Igen, hogyha megengedik, hogy észrevételt tegyek ehhez, az én értelmezésem szerint, hogyha egyetlen politikai frakció sem akarja egy jelentést, akkor azt a pont nélkül kapják meg a frakciók. Mindazonáltal voltak alkalmak, tudok egy olyanról, amikor a néppárti koordinátorként a ö, frakció egyszerűen úgy döntött, hogy feladja, a, és nem kíván részt venni a, ö, ebben a munkában, és így az el nem kötelezettek ö, és részt tudtak venni ebben a munkában. A néppárt már egyszer tett ilyet, hogy lemondott arról, hogy jelentést kérne, és más frakciók is lehetnének ilyen nagyvonalúak. Okay, we thank you for the clarification. We thank you for... Köszönjük a magyarázatot. Köszönjük. Nem osztják ki a jelentéseket a bevett pontrendszer keretében a függetleneknek. Mi ezt így értelmezzük. Mi tartjuk magunkat ez a hagyományhoz, hogy ne használjanak fel pontokat. Buzutil úr megjegyzése. Erre van-e valakinek más megjegyzése? Igen, elnök úr, köszönöm szépen. Talán én túlságosan új vagyok, mint non-attached, és nem értem, hogy miért nem kapunk pontokat. Minket ugyanúgy megválasztanak. És igazán sokkoló, hogy még a koordinátorok ülésen sem lehetünk ott. Ez szerintem égbe kiáltó. This point has been discussed more than once. <laughs> Ezt már ezerszer lebeszéltük, nem akarom újra megnyitni ezt a vitát amikor megalakultunk egy évvel ezelőtt, akkor is megtartottuk ezt a vitát, de Álvaro úr. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Lábjegyzekként. Tehát, mivel az elektronikus kártyát is használni fogjuk, <laughs> ellenőrizhetjük, mert itt valami piros fény villog az asztalomon, és attól tartok, hogy a kártyám még nem fog működni. Köszönöm. Are you asking, are you asking for... Elnök, technikai segítséget kér? Okay. Let me see, let me see, let me see. Let me see, just, just... Nos, hagyj nézzem egy pillanat. Azt hiszem, hogy minnyáján az elektronikus kártyánkat elő kell, hogy vegyük, ellenőrizzük, hogy rendesen működnek, vagy sem. Yep. Yes. Shall we go for a try vote? Shall we go for... Akkor most szavazzunk? Igen. Is it working? Működnek a kártyák? Did it work? Működött? Túl sok zöld szavazott. Hárommal több, mint kellene. Hárommal több zöld szavaz. Hogy lehet ez? Shall we, shall we, shall we give it a second try? Second try vote. Még egyszer megpróbáljuk. Most kezdődik a második próbaszavazás. Kérem szavazzon. Kérjük. Vraiment a rendszer szerint három zölddel több szavazott. Then? there is one non-inscrit sure there are three voting and there are only two members. And is one non-inscrit. És úgy látom, hogy független képviselők közül is egyel több szavazat van. Na, ezzel mit kezdenek? How about that? Please the mic. I mean, how many, how many non have the right to... Hány függetlennek lenne joga, hogy szavazzon itt? Kettőnek. És? Én vagyok a harmadik mikrofon nélkül, de nincs is kártyám. Elnök, akkor a rendszerre van a baj. A rendszerre van a baj. Ha nem oldjuk meg a problémát, akkor a függetlenek kapnak valami kedvezményt. Eh? Tehát, hogyha nem egyértelmű a helyzet, akkor majd megszámoljuk, jó? Well, well, well, we have covered the preliminary points. Let... Nos, menjünk tovább a napi rendel. Az első, a parlament álláspontja a tanács által módosított 2011. évi költségvetési tervezetről. Sophie Intfeld. Átadom az elnöklést erre a pontra. Köszönöm szépen, akkor kezdjük talán a szavazást. Próbáljuk meg úgy ezt lefolytatni, hogy nem használjuk az elektronikus rendszert, kérem. Emeljék majd ma- magasra a kezüket. Számokat fogok felolvasni, nem a teljes címet. Első, 5608-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 5609-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 5610 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 5611 és 12 úgy, azonosak mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 5613 és 14-es, nem, elnézés, 5613 as mellette Ellenem, tartózkodók, elfogadtuk. A 14-es okafogyott lett, 56-15-ös és 16-os, ezek azonosak mellette. Ellene tartózkodók, ezt elfogadtuk, 56-17 mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk 56-18-as és 19-es mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk ezt is, 20-as mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk 21-es mellette ellene tartózkodók, talán elutasítottuk. Miután elektronikusan ezt nem tudjuk ellenőrizni, meg kell számolni a szavazatokat. Még egyszer szavazunk. Ki van mellette? Kérem, emeljék a kezüket. Ellene. Most már világosabb a helyzet. Tartózkodók, elutasítottuk. Kedves kollégek, miután a rendszer nem működik, kérem egyértelműen jelezzék szavazási szándékukat. 56-22-es következik mellette, ellene, tartózkodók, ezt elutasítottuk 56-46-os Kompromisszumos módosítás mellette ellenem tartózkodók, ezt elfogadtuk. A 23-as és a 24-es és a 25 ös ezért okafogyottá vált, a 26-ost visszavonták, 27-es következik mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 56-28 és 29-30, ezek azonosak mellette. Kérem, magas emeljék, ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 56-31-es mellette. Ellene. Tartózkodók, elutasítottuk. 5601-es, 32-es és 33-as mellette ellene tartózkodók elfogadok 56-34-es mellette, ellene tartózkodók, ezt elutasítottuk 56-35-ös mellette, ellene elle, tartózkodók, elutasítottuk 56-36 mellette, ellene tartózkodók, 56-36 elutasítottuk. 5602 és 37, ezek azonosak mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk 5605-ös mellette, ellene tartózkodók, ezt elfogadtuk 5638 mellette, ellene tartózkodók, ezt ismételjük meg, mert nem egyértelmű. Mellette ki van? Kérem, emeljék a közüket. Okay, those against. Ellene. 22. Okay. Abstentions. Tartózkodók. Elutasítottuk tehát. 18 voltak mellette, 22-en ellen. 56-06-os mellette. Ellenem. Tartózkodók. Elfogadtuk. 56-04-es mellette. Ellenem. Tartózkodók. Elfogadtuk. 5639-es elnézés, ez okafogyottá vált, a 40-es is, 5603-as és 41-es következnek mellette. Ellene tartózkodok, elfogadtuk 5647-es, kompromisszumos módosítás mellette. Ellene tartózkodok, elfogadtuk a 42-es okafogyottá vált, 56-43-as mellette ellene tartózkodók, ezt elfogadtuk. 56-44-es ellene tartózkodók, ezt elfogadtuk. 56-07-es mellette ellene tartózkodók, ezt elfogadtuk. 56-45-ös mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. Következik a véleménytervezet. Egyes módosítás Verzsi asszony részéről. A zöldek kérték, hogy két részben szavazzunk. Első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadók. Második rész mellette, ellene, tartózkodók. Ezt is elfogadtuk. Kettes módosítás. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadók. Hármas mellette, ellene, tartózkodók, ezt elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. A négyes így okafogyottá vált. Az ötösről is szavaznunk kell. Itt egy szóbali módosítása van a jelentéstevőnek. Van-e valakinek ellenvetése? Akkor az ötösről szavazunk szóbeli, szóbeli módosításra mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Hatos módosítás, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Hetes, mell, Keller asszony, ügyrendi kérdés? Igen, a hetest illetően lenne egy szóbeli módosítom. A következőképpen hangzana, különösen azok, akiknek új feladatai vannak, ahogy ezt a Stockholmi program és a Lisszaboni szerződés megszabja. Igen, rendben, mondja az elnök, van ellenvetés. Akkor a hetest a szóbelivel megszavaz, ellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kilences mellette, ellene, tartózkodás. Szeretném ellenőrizni, tehát mellette, a kilences mellett, Ellene? Jó, egyetem, hogy elfogadtuk. Tízes mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Kompromisszumos kettes mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es okafogyó, 12-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 13 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es nem szavazunk erről, 15-ös mellett mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Hármas kompromisszumos mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. És végső szavazás. Úgy tűnik, működik az elektronikus rendszer, úgyhogy a végső szavazást lefolytathatjuk, és akkor mindenki látja, hogy hogy szavaztak. Úgyhogy megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 38-an mellette, ketten ellene, egy tartózkodás. Köszönöm, kollégák! Kedves kollégák, hogyha folytatnánk a munkát, az nagyon jó lenne. A szavazást követően most a következő pontokkal foglalkozunk, ötös napi rendi pont, a TFPT 2-es megállapodás végrehajtási intézkedései. Fogjuk, fogunk hallani először is a bizottságtól, hogy a TFTP megállapodás végrehajtási intézkedései hogyan állnak. Már júliusban volt szavazás, és ezt követően tudjuk, hogy Buzek elnök úr írt Barroso elnöknek, hogy megkért ugye a, meg, hogy kérdez, megkérdezze a bizottság végrehajtási intézkedéseiről. Először is egy Európai Uniós személy, aki az megállapodás 12. pontjában szerepel, parlamenti állásfoglalás készítettünk ezzel a kinevez, ezzel kapcsolatban, hogy egy független szemét nevezzünk ki az adat bányászás működését, és a másik dolog pedig az ellenőrzés technikai módozatai. Ez a négyes pontban szerepel, illetve a közös felülvizsgálat kérdése is ide tartozik. Ez majd az első hat hónap végén kerül megvizsgálásra, attól számítva, hogy hatályba lépett a TFTP. Úgyhogy örülünk Joaquim Nunes de Almeida úrnak a bizottság részéről, és akkor át is adom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon örülök, hogy alkalmam van tájékoztatni önöket a legutóbbi fejleményeiről a TFTP megállapodás végrehajtásán ról. Ez augusztus 1-én indult meg. Értjük, hogy miért érdekli önöket, és biztosítani kívánják, hogy úgy kerüljön végrehajtásra a megállapodás, ahogy ezt a felek elképzelték, és hogy rendszeresen megfelelő tájékoztatást kapjanak erről. Megerősíthetem, hogy a bizottság feladatának megfelelően rendszeresen kívánja intéztetni önöket, ugyanakkor a megértésüket is kérem, mert egyes részletei a TFP TP-nek és részletei nem tárgyalhatóak meg olyan nyílt fórumon, mint a jelenlegi megbeszélésünk. Vannak megállapodások, amely a különböző intézmények között a bizalmas információk megosztására vonatkozóan, és örömmel adok önöknek tájékoztatást a független felülvizsgálóról, illetve a 13-as a megállapodás 13-as pontja értelmében végzett felülvizsgálatáról, illetve az Európol hogyan kapcsolódik a megállapodáshoz. Az első pont, amit szeretnék felvetni, ez a független felügyelőnek a kinevezése a megalapodás 12. pontjának értelmében. Ennek a személynek a feladata technikai jellegű, és abból áll, hogy az ad kigyűjtött adatokat vizsgálja meg, amelyeket a TFTP adatállományból vesznek ki amennyiben úgy tűnik, hogy nem indokolja a keresést és az azonosítását egy adott személynek, valamint azt is ellenőriznie kell, hogy van-e kellő kapcsolat bármilyen személyre vonatkozóan, és a konkrét terrorista ügyekhez van-e bármilyen köze ugyancsak a 12. cikk értelmében a bizottság által kinevezendő személy, személyében egyet kell értenie, az Egyesült Államoknak és a megfelelő biztonsági vizsgálatnak is alá kell vetni ezt a szemét. Július 29-én a, feladtunk egy pályáz, kiírtunk egy pályázatot, ez szeptember 15-éig nyújtható be. Amikor megkapjuk a pályázatokat, a akkor meg, mi nagyon gyorsított eljárással elvégezzük a kiválogatást, a LIBE bizottságot pedig tájékoztatjuk a TFTP megállapodás végrehajtásáról, különös tekintettel a független felügyelő kinevezésének folyamatáról, ideértve a listát is, és azt, a személynek a nevét is, aki majd kiválasztásra kerül. Tekintettel arra, hogy ez bizalmas információ, a bizalmas információk továbbításának keretében fog ez megtörténni, azon megállapodás, amit az intézményeink egymással megkötöttek. A független felügyelőt addig meghatározott, hogy átmeneti időre került kinevezésre, és a felvételi eljárás véglegesítésre került. Múlt ö, pénteken Malmström biztos ö, közreműködésével a múlt héten lezárult ez a kinevezés. Nem adhatom meg a nevét a személynek, tájékoztathatom önöket arról, hogy ö, ö, meggyőződésünk, hogy rendelkezik azok, azzal a szakképesítéssel és tapasztalattal, ami kell a feladat ellátásához. A személy ö, kinevezéséhez hozzájárultak az amerikai hatóságok is, illetve megtörtént az átvilágítás megvilágítása és munkáját megkezdte. Biztos vagyok abban, hogy nagyon sok kérdésük van a megállapodás működésével kapcsolatban, csak úgy, mint a felügyelő személy eh, működésével kapcsolatban. Ezen kérdések egy részét már Malmström biztosnak eh, feltettük írásban, és ő hamarosan válaszolni fog az önök kérdéseire a felülvizsgálati eljárást, eh, ahogy tudják, a megállapodás 13. cikke értelmében felülvizsgálatra eh, eh, kerül majd sor első alkalommal, hat hónappal azt követően, hogy hatályba lépett a megállapodás. Ez a felülvizsgálat ki fog terjedni arra, hogy hány pénzügyi információhoz került hozzáférés az Europol, Eurojust és a tagállamok részvétele is, is vizsgáljuk, illetve az információk, azt is megnézzük, hogy mennyi információ került felhasználásra az illetve mennyire feleltek meg az adatvédelmi szempontoknak. A 13-as cikk értelmében a bizottság a parlamentnek és a tanácsnak egy jelentést fog beterjeszteni, miután a felülvizsgálat lezárult. Önök ezt nyilván értik, hogy ez ki fog térni két adatvédelmi hatóságra is, és valamelyik tagállamból is lesz, ahol a szolgáltató található. Az augusztus 5-i eh, levél érdekében Jakob Konstam úr eh, levelét ezt megkapták, és ebben arról van szó, hogy a eh, belga és a holland adó, adatvételmi hatóságok is részt kívánnak venni a felülvizsgálati eljárásban. Ezt a jövő hónapban kezdjük előkészíteni, és konzultálni fogunk a képviselőkkel valamint az amerikai hatóságokkal. Természetesen biztosítani fogjuk, hogy azok a kérdések, amelyeket már feltették, illetve a jövőben feltehetnek, azokra választ adjunk a felülvizsgálat során, amennyire ez lehetséges, abban a levélben, abban a jelentésben, amikor majd lezárul ez a felülvizsgálati eljárás. Az Európol szerepét illetően. Első, augusztus 1-től az Europol teljes mértékben készen áll, hogy a jogalkotó szerint ráháruló munkát elvégezze mindenek előtt a technikai módozatait az Europol ellenőrzések területén a bizottság és az amerikai hatóságok között július 30-án megállapodásra került sor e tekintetben az Európa bevonásával. Az Európolban egy kifejezett egység foglalkozik ezzel, amely részt vesz az ellenőrzésekben, az ellenőrzési eljárás idejét, tartalmát, a biztonsági, bizalmassági elemeket is megvitették, és ez benne van az Európol az anyag, bizalmas anyag az EU restricted kategóriába tartozik, és bizalmas információnak tekintendő. Gyakorlatban egy új, ez azt jelenti, hogy az Európolon belül egy új egységet hoztak létre az operatív részlegeknél, és ebben megállapodtak a felek. Terrorista finanszírozást vizsgálják, illetve az Europolnak van a terrorista ellenes egysége, ennek egy része került át irányításra ebbe az új egységbe az amerikai kérésnek megfelelően, és az Europol vesz azokban az ellenőrzésekben, amik a megállapodás négyes cikke alapján kerülnek megölésre a 9-es és 10-es cikk a, ö, irányozza elő a megállapodásnak az adatcserét az Europol és az USA között. Ilyenkor a, tize, a négyes cikknek megfelelő ellenőrzés történik, és alapvetően az Europol ö, ö, megszerzi azokat a magasabb ö, ismereteket, amelyek szükségesek a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemben amennyiben az Európolnak a szaktudását, ismereteit egyéb területeken is a mandátumának megfelelően fejleszteni fogják. Új e, elemzési fájt is nyitottak, amiben lehetővé teszi, hogy letárolják és e, nyomon kövessék a az USA-tól beérkező kéréseket. Az információ csere a megállapodás 9 és 10-es cikke értelmében ugyancsak ebbe az elemző munkafájban kerül letárolásra. A kezdeti tapasztalatok szerint egy első kérés volt a megállapodás 4-es cikke érdekében augusztus első hetében, és ezt az ellenőrzést követően a lekérdezést ellen engedélyezésre került. E folyamatban mind az adatvédelmi ó, biztos, mind pedig az ö, felelősei megadták a szükséges útmutatásokat. A megállapodás 9. cikke értelmében a, a történtek a dolgok, a 4-es és 5-ös cikkeket megfelelően folyik a munka, és mint kérné, kérném értsék meg, hogy további operatív információkat nem adhatok ezekről a működésekről olyan nyílt fórumon, mint ez a jelenlegi ülés. Köszönöm. Thank you, Mr. Nunes Dalmeida. Köszönöm szépen. Látom, hogy néhányan jelentkeztek. Szippel asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Őszinte leszek. Meg vagyok lepve, és nem tudom, hogy pozitív értelemben is. Az döbbent meg engem, hogy néha milyen gyorsan működhet az Unióban, de biztosítani szeretném, hogy jól értettem. Még egyszer rá kérdezek. Különböző párbeszédekből tudom, hogy a technikai háttér és intézkedések milyen bonyolultak, például az Európol esetében. Annak ellenére, hogy ez igen összetett téma, én úgy értettem, hogy 2008. január 1 óta nem csak az lehetséges, hogy az USA-ba adatokat továbbítsunk, hanem az Európol teljes mértékben hozzáfér ezekhez az anyagokhoz, és az USA rendelkezésére is biztosítja. Aztán az ellenőr szerepéről, aki az amerikai pénzügyminisztériumban fog tevékenykedni. Nem tudom, hogy mennyiben veszünk részt a kiválasztásában, az a kérdésem, hogy még a jövőben zajlik le ez az eljárás, vagy egyedül hozza meg a döntést a bizottság? Thank you. Elnök, köszönöm. Weber asszony. Köszönöm szépen. Azok között voltam, aki egy kiegyensúlyozott egyezményt szeretett volna elérni. Remélem, hogy nem fogom megbánni. Most azonban azt kell, hogy mondjam, hogy van néhány fenntartásom. Figyelembe véve, hogy eddig mi történt, kicsit megkérdőjelezem a folyamat átláthatóságát és jövőjét. Malmström biztos azt említette, hogy egy felügyelőt neveztek ki állandó pozícióban. Ön azt mondta ma, hogy nem nyilvános a neve ennek a személye. Úgy értelmezem, hogy férfiről van szó, mert így utalt rá. Uh, De mindegy, mert engem nem az érdekel, hogy mi a neme a felügyelőnek, hanem nem értem, hogy miért nem nyilvános az, hogy ki ez a személy. Ha már ez is titkos, akkor megkérdőjelezem, hogy a folyamat folytatása hogy lehet átlátható. De hát egy tendert írtak ki erre. Buzek úr is levelet küldött annak ügyében, hogy vonják be a parlament. mi is szeretnénk, hogyha nem csak jelölteket sorolhatnánk föl, hanem bele is szólhatnánk a kiválasztási folyamatba. Tehát az egész folyamat mikor zárul le, mikor választják ki? It's going to be a transparent uh, process or not, and the parliament will be involved. És hogy hogy vannak be minket? vannak vagy sem? Egyébként ha jól emlékszem, és azt hiszem jól emlékszem, a bevonásunk előfeltétele volt annak, hogy aláírjuk az egyezményt. És most nem tetszik ez nekem, hogy a bizottság most megpróbál ez alól kibújni. Nem ez volt az egyességünk. Köszönöm. Elnök. Köszönöm. Álvaro úr. Nem? Nem. Nem. De. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon jó hozzászólásokat hallottunk, és hagyd csatlakozok Weber asszonyhoz. Igen, mi jó hiszeműen működtünk együtt a bizottsággal, mert átadtunk önöknek információkat is, és most a felügyelő kiválasztását illetően a folyamat kicsit készségessé vált, nem egészen az, amit váltunk. Beszélhetünk arról is, hogy másképpen lehetett volna lefolytatni, vagy sem, de most már mindegy, de a lényeg, hogy a jövőben hogy lesz ez a kinevezés átlátható? Talán erre rávilágíthatnának. Most egyszerűen bekötik a szemünket, és rá kell mutatnunk valakire, természetes, hogy a parlament azt szeretné, hogyha a mi normáinknak is megfelelne az az ember, akit kineveznek. Bár biztos vagyok benne, hogy magas normáknak felel meg. Elnök. Albrecht úr. Köszönöm szépen. Kicsit egy összeesküvés teória szaga van annak, hogy fontosabb megvédeni ennek az embernek a személyazonosságát, mint bármi más. Hát nem tudom, úgy tűnik számomra, hogy az, amit győzelemnek könyveltünk el a nyári szünet előtt, talán nem is volt győzelem. Ezzel kapcsolatban azt mondanám, hogy a 12-es cikk azt kívánja, hogy úgy nevezzék ki ezt a felügyelőt, hogy teljes mértékben bevonják a parlamentet és ezt a szakbizottságot. Tudnunk kell, hogy van ilyen személy, és ez alól nem lehet kibújni azzal, hogy ideiglenesen nevezünk ki valami, valakit. Ehhez ragaszkodunk, de van két másik megjegyzésem ezzel kapcsolatban. Először is. Buzak urat megkértük arra, hogy párbeszédet kezdeményezzen az amerikai kongresszussal a transatlanti adatvédelemmel kapcsolatban. Jó lenne, ha erre rákérdeznénk, hogy mikor is valósul ez meg, aztán az Európolt illetően. lenne egy kérdésem. Most, hogy van időnk, az Európai Bíróság döntött-e, hogy az Európolt jogosan neveztük-e ki felügyelő szervnek? mi, zöldek, feltettük ezt a kérdést a nyári szünet előtt, és azt mondták akkor, hogy most jogalkotási időszakban vagyunk, nincs idő ezzel foglalkozni. Most azonban szeretném tudni, hogy azok a transferrendszerek, mint amiket elfogadtunk a TFTP-ben, azok megfelelnek el az új szerződésnek és szeretném, hogyha a Júri szakbizottságnak, a mi szakbizottságunk továbbítaná ezt a kérdést. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Almst asszony, köszönöm szépen. Hát nem értem. Nem lehet az, hogy nyárig Állandóan arról beszéltünk, hogy minden átlátható kell, hogy legyen, be kell vonnunk a parlamentet, és igen, megtesszük ezt. Ezerszer biztosítottak erről. Most meg egyszerre minden titkos. Most akkor mikor vált titkos ez az egész? Ki döntötte ezt el? Ez meg most mit jelent nekünk? Most ilyen jelentéseket fogunk kapni? amiben azt írják csak le, hogy publikusan nem mondhatjuk ezt el, akkor mi lesz? Kávézás? Közben fogjuk megbeszélni a tartalmát? Nem értem ezt az egész titkosságot, ezt az egész szuper titkos dolgot, teljesen átláthatatlan. Ehhez kapcsolódik a második kérdésem, ez nagyon érdekelne engem. Az Európol felkészült erre a munkára, majd szeptember vagy augusztus 1-től kezdve rögtön elkezdhették a munkájukat. Akkor mit jelent az, hogy az Európol mindig is készen állt arra, hogy augusztus 1-től ellássa ezt a munkát. Hát ennél azért több információra lenne szükségünk. Köszönöm. Thank you, Mr. Buzutil. Köszönöm szépen, Buzutil úr. Köszönöm. Én egy kicsit pozitívan viszonyulok ehhez a kérdéshez, mint az előttem szólók, vagy finoman fogalmazzak. Szerintem sok minden történt, mégpedig nagyon rövid idő alatt, hiszen nemrég lépett hatályba ez az egyezmény. Szeretnék köszönetet mondani a bizottság képviselőjének azért, hogy tájékoztatott minket arra, hogy mi történt ezen rövid idő alatt. És örülök annak, hogy tényleg sok minden történt, ez persze nem azt jelenti, hogy mindennel meg kell elégednünk. De annak mindenképpen örülnünk el hogy rövid idő alatt sok minden történt. Ez az első mondandó. A második dolog az lenne, hogy óvatosnak kell lennünk. Mindegyik intézménynek megvan a saját feladatköre. A miénk egészen világos, a bizottság munkáját kell vizsgálnunk és ellenőriznünk. Ez a parlament szerepe. És meggyőződésem, hogy ezt a szerepünket teljesítenünk kell. Ugyanakkor annak dacára, hogy milyen egyezményről van szó, a, bizottságot is éri, a bizottságra is hárulnak bizonyos feladatkörök. Kérem, ne keverjük ezeket össze. Kérem, hagyjuk, hogy a dolgok a maguk rendje szerint folyjanak a bizottság a saját feladatait végezze, mi a miénket, utána pedig egyeztessünk, beszéljük meg, és politikai, dönté- politikai véleményünket erre alapozzuk. Nem azt mondom, hogy mindig egyetértünk mindenben a bizottsággal, a múltban nem így történt, és nyilván a jövőben is lesz még erre alkalom. Ugyanakkor tiszteletben kell tartani a bizottság ezen egyezménnyel kapcsolatos feladatait, szerepét, és aztán később erre, erre alapoztuk politikai döntéseinket. Bransz következik. Köszönöm, elnök úr. Azt kérdezem a bizottságtól, hogy mondja el, vagy ismételje el, azt már megtette, hogy az Egyesült Államok a harmadik, or, harmadik országoknak átadhatja az EU-tól kapott információt, Különösen azon országok tekintetében vagyok erre kíváncsi, akik a közel-keleten szövetségeseik. Sajnálatos módon ebből arra is lehet következtetni, hogy illegalitás vagy illegális tevékenységre kerül sor, gondolok itt például a Dubaj gyilkosságra. Thank you. Köszönöm szépen. Intfeld asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Egyetértek kollégáim legnagyobb részével. Én is meg vagyok lepve, illetve csalódott is vagyok, hogy a bizottság ennyire titkolózik. Bosszú Télóra azt említette, hogy az Európai Bizottság jogkörét, feladatait tiszteletben kell tartanunk. Ugyanakkor véleményem szerint az európai polgárok jogait is tiszteletben kell tartani, illetve a bizottságnak is tiszteletben kell tartani saját kötelezettségeit az európai polgárok felé, ez pedig nem más, mint a maximum át, maximális átláthatóság. Nem a tökéletes, hanem a maximális. Tehát, hogy európai polgárok millióinak banki adatait átadjuk a, az Egyesült Államoknak, ez szerintem mindenképpen ellentmond annak, hogy nem tudhatjuk, hogy ki az a személy, aki mindezt felügyeli. A világ a, világ a feje tetejére állt. Hát, hát, jogunk van ahhoz, hogy tudjuk ki ez a személy. Még egy dolog. Arról is szó van itt, hogy az intézmények egymásba vetett bizalma mennyire erős. Tudjuk, hogy milyen nehéz volt a parlamentben ezt az egyezményt elfogadtatni, és nagyon sokaknak ö, alapvető kételjük voltak, itt a bizalom alapján döntöttünk, és nem biztos, hogy helyesen döntöttünk. Én úgy véltem, hogy az Európai Bizottság mindent megtesz majd azért, hogy hogy bebizonyítsák, hogy megérdemelték ezt a bizalmat, de hát eddig nem ezt látjuk. Vakon, ha nem bízhatunk vakon a bizottságban, akkor ezentúl mindent rögzíteni kell majd írásban. Ez pedig egyáltalán nem kívánatos helyzet. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy az Európai Bizottságnak talán jobban oda kéne figyelni arra, hogy jobb szövetsége legyen az Európai Parlamentnek, és mindez az átláthatóságnál kezdődik. Köszönöm, mondja az elnök. Holmájer asszony. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, meg vagyok lepve, hogy eh, hogyan eh, folyik ez a munka. A bizottság már az első értekezleten is mindjárt a bizalmatlanság légkörét kelti. Én úgy gondolom, hogy a bizottságnak mégiscsak meg fogja próbálni megvalósítani azt, amit mi eldöntöttünk, és az jó, hogyha a bizottság ezt következetesen teszi a parlamenti képviselőként én nem igazán látom, hogy hogy döntsem el, hogy kik azok a személyek, akik ennek a feladatra alkalmasak. Tehát én azt várom a bizottságtól, hogy vállalja ki, ők a szakértők, ő, őnáluk vannak azok a, az a tudás, ami ehhez szükséges. Hát itt nem pártszavazatokra van szükség. Egy kérdést szeretnék viszont feltenni a bizottságnak. Milyen módon ismerhetjük meg ennek a személynek a nevét, akkor is, hogyha ez nem fog sokat jelenteni számomra. E, azt se tudjuk elmondani, hogy ez most jó vagy nem jó személy, legalábbis amennyire én az Európolt ismerem. Én úgy gondolom, hogy ott vannak igazi, valódi szakértők, akik tényleg ö, a csúcson vannak ezen a területen. Talán esetleg nem kellene a priori ö, bizalmatlannak lenni, ahogy Buszotil úr is elmondta, majd néhány hónap múlva meglátjuk, hogy mi történt, és esetleg majd akkor nyugodtan ö, tudunk dönteni és kritizálni. A munka éppen csak, hogy elindult, ö, a bizottságnak még alkalma sem volt arra, hogy a parlamentet megfelelően tájékoztassa, mert még szinte alig valami történt. Tehát most csak éppen, hogy elindult néhány hete a munka. Hát azért hagyjuk, hogy a dolgok menjenek a maguk útján, és adjunk egy kis időt, és csak azt lehet elmondani egyelőre, hogy mi van előrányozva, és hogyan fog ez működni, milyen feltételekkel, és ami pedig bizonyos biztonsági adatokat illetenek, szerintem Albrecht kollega is egy kis megértést kell tanúsítani, szakértőkről van szó, a mi értékünkben, a hatóságok érdekében folyik ez a munka. Nagyon kényes kérdésről van szó, terrorizmusra utalnék, úgy gondolom, hogy az a személy, aki ott dolgozik, megfelelő lesz, és nyilván nem a sarki kávéházban választották ki. Bizalmas információról van szó, esetleg a jövőben, hát tehetünk majd valamit, nem biztos, hogy megoldja a helyzetet. Mr. Mello? Mello úr következik obrigado, Sr. Eh, Sr. Presidente. Posso só colocar uma questão prévia para informação minha? Eu gostava de saber se... Eh, információs kérdésekről van szó. Én azt szeretném tudni, hogy az a személy, akiről beszélünk, az ugyanaz, -e az, ugyanaz a személy-e, mint aki szerepel a dokumentumban, amit kaptunk, az ideiglenesen kinevezendő, hogy eh, megbízott szeméről. No, <laughs> estamos, no, we, we are talking, estamos hablando estrictamente del punto... Nem. Egyáltalán nem erről van szó, hanem a TFTP egyezményről, illetve arról, hogy ki az a személy, aki lehetőséget kap majd arra, hogy felügyelje az adatok átadását. Ugye a júliusban elfogadott ö, egyezmény 12. cikkében erről van szó. Na de elnök úr, ez, az, ez a dokumentum is erről szól. És hogyha így van, akkor a mai vita nem túl értelmes, nem vezet sehova. Nos, ebben a dokumentumban azt olvashatjuk, hogy a végső dátum szeptember 15-e, addig kell megismernünk ezt a szemét, de hát még nincs szeptember 15-e. És hogyha valóban még nem értük el ezt a határidőt, még továbbra is nyújthatnak be jelentkezéseket, pályázatokat, akkor valóban nem, nem ismerhetjük meg ezt a, ezt a személyt. Megvárjuk a szeptember 15-öt, utána megtudjuk. Ez teljesen nyilvánvaló, hogy amíg nincs vége a folyamatnak, nem ismerhetjük meg a résztvevőket. Egyébként pedig azt hiszem, hogy ugyanarról a szeméről beszélünk. ennyit tudok erről mondani. Ami a terrorizmus elleni harcot illeti, az Egyesült Államok, a szövetségesünk, nem ellenlábasaink, vagy ellenfeleink. És itt az Európai Parlamentben olyasmit is lehet tapasztalni, hogy bizalmatlanok vagyunk az Egyesült Államokkal szemben, ez pedig nem normális. Hiszen ez egy demokratikus ország, és főszerepet játszik ez az ország a terrorizmus elleni harcban, sőt szövetségeseink is. Az adatvédelem, illetve a különböző jogok és garanciák kérdése közszájon forog. Egyetlen parlamenti képviselőt sem lehet azzal vádolni, hogy ezeket a jogokat és garanciákat nem tartja tiszteletben de az Egyesült Államoknak átadott információ megegyezik, ez, ez az információ, ez hasznos lehet a saját tagállamaink számára is. Tehát jó lenne, hogyha az Egyesült Államok hasonló adatokat adna át az EU-nak. Miután szövetségeseink, nem az ellenfeleink, és demokratikus országról van szó, alapvető civilizációs értékeket vallanak magukénak, amelyek többé-kevésbé megegyeznek az EU alapértékeivel. Nem léphetünk túl ezen a, ezen a partneren. Demokrácia, jogvédelem és egyéb kérdésekben. Tehát mindenképpen el kell ismernünk az Európai Bizottság munkáját emlékezzünk arra, hogy milyen volt a helyzet, amikor elkezdtünk ezen a témán dolgozni. Sokan nem hittek abban, hogy idáig eljutunk. Én radikális demokrata vagyok. Ezt elismerem. De a terrorizmus elleni harcban nem lehet minden információt közhíré hirdetni. Tehát nem beszélhetünk arról, hogy hogyan fogunk küzdeni a tribünön helyet foglaló terroristák ellen. Azt gondolom, hogy minden intézmény nagyon komoly e, e, energiát fektetett ebbe a kérdésbe, az Európai Bizottságot is beleértve. Ezt ismerjük el. Hogyha a 2010. szeptember 10. időpontot elérjük, akkor jogunk lesz megismerni ezt a szemét, de addig nem. Nyilvánvalóan, hogy elérjük ezt az pontot, akkor megismerhetjük ezt a szemét. Nem tudom, hogy ki hibázott itt. Elnök. Nos, a napirend a TFTP 2 megállapodás első végrehajtási intézkedései címet viseli. A bizottság beszámol nekünk, előadást tart, tájékoztat minket, a bizottságnak az a feladata most, hogy az írásos verseny vagy pályázati kihívásról beszámoljon a bizottság, az Interior Crisis Management, tehát a terrorizmus elleni harc posztra történő pályázatról kellett beszámolni a bizottságnak. Erre utalt Meló úr. Most mindenkit arra kérek a vita további folyása megkönnyítése érdekében, hogy mindenki nagyon röviden szóljon hozzá, mert nem sok időnk van. A következő pontokra még időre lesz szükség. Meghívtuk az Európai Bizottság képviselőjét a hetes kérdéssel kapcsolatban. Lévai asszony itt van, úgyhogy nagyon fontos, hogy betartsuk az időt. Tavares úr következik. Köszönöm szépen. Szerintem rosszul kezdtük ezt az egészet. Ellentmondóak az információk, amiket kaptunk. Mindenféle ötleteket felvetettek, mást olvastunk a sajtóban, más mondott a bizottság. Nem átlátható folyamat, mint ahogy azt ígérték a SWIFT esetében a terrorizmus elleni harc miniszter helyettese Stuart Levy július 11-én az USA-ban a következőt mondta, és a Guardian-ben is ez jelent meg. A SWIFT adat, amit azért tárolnak, hogy terroristákat lenyomozhassanak, Ez az a pénzügyi információ, amit továbbíthatunk az USA-ba augusztus 1-től kezdve. Ez elősegíti az USA-t abban, hogy elkapja a terroristákat. Ez igaz vagy sem? Ez most nem az a kérdés, hogy az európai felügyelőt hogy nevezik ki. Nem tudjuk, hogy ki lesz ez az ember, de nem is lényeges, hogy ki lesz az ideiglenes felügyelő. A lényeg az, hogy ki lesz a végleges. Amikor a Swiftről beszéltünk korábban, emlékszem rá, hogy a parlament akkor elfogadott egy egyezményt, és kért egy parlamenti felülvizsgálati jogot. akkor megkaptuk az információkat. Mi nyitottak vagyunk, zárt ajtók mögött is összeülhetünk, más biztonságos csatornák is vannak az információ cserére. Ahhoz, hogy eleget tegyünk a kötelezettségeknek. Végül Melo kolléga kisé talán későn érkezett, mindennek van egy háttere, a SWIFT megvalósításáról van itt szó, ez a garanciáknak megfelelően kell, hogy folyjon. Nyitottaknak kell legyünk, ha a SWIFT intézkedéseket nem valósítják meg, akkor a parlament levonja a következtetéseket, csak úgy, mint történt ez a légiutasok adatainak védelmével. De nem hiszem, hogy jelenleg nem lehet elfogadni azt, hogy ígéreteket tesznek és nem tartják be. El señor. Köszönöm szépen, ismét mindezt Almeida úrnak adom meg a szót a bizottság részéről, de kérem Almeida úr, hadd mondjam el azt, hogy itt a bizalmasság nagyon fontos dolog, és ezzel kapcsolatban vannak techni- van egy technikai eljárás. Arra kérem önt, hogy látogasson el egy libe zárt ülésre, és itt talán megoszthatja velünk azon információt, amit hiányolunk. Elegen kérem tehát, hogy tegyen eleget a meghívásunknak, és tárja elénk a szóban forgó információt, egy lehető, legközel, lehető leg egy nagyon közeli időponton, akár a jövő heti Strasburgi plenáris ülés után, a LIBE szakbizottságnak lesz egy azon a héten, szeptember végén egy rendes ülése, arra kérem, hogy látogasson el erre az ülésre. Uh, you. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a meghívást is. De én is felajánlottam. Én nem azt mondtam, még egyszer megismétlem, nem azt mondtam, hogy nem állunk készen arra, hogy a felügyelő nevét átadjuk, akár az ideiglenesét, akár a véglegesét. Én azt mondtam, hogy ma nem tudom átadni nyílt ülésen a nevüket. A bizottság készen áll arra, hogy a megfelelő keretekben átadja ezt a bizalmas információt. Ezt tisztázni akartam. Ennyit akartam mondani. Köszönöm szépen. Oké. Okay. Well, thank you for that. Köszönöm. Rendben. Akkor lezárjuk ezt a napi rendi pontot. Ha van még megjegyzés, továris úr, szeretnék tisztázni valamit. Livi úrnak a nyilatkozatát, illetve mi eh, már július 11-en is kaptak SWIFT adatokat Európából. Hát, hogyha nem tévedek, akkor augusztus 1 után kezdte el az Unió az adatok átadását az USA-nak. Tehát mi történt ezzel kapcsolatban? Any, any comment on that, Mr. Nunes? I, I do not work for... Nunes úr? Nem tudom, nem Levi úrnak dolgozom. Úgyhogy nem érzem úgy, hogy nyilatkoznom kellene, hogy mit miért mondott, vagy nem mondott, de ez a program már évek óta működik. Levi úr csak arra utalt, hogy az FTP program nem most kezdődött, csak ez a fajta konfigurációja. Tehát a miniszter helyettes csak egyszerűen erre utalt. 2010. augusztus 1 előtt is működött a program, és az USA egyoldalúan is elkötelezte magát az EU felé, már két vagy három évvel ezelőtt, most nem tudok specifikus dátumokat említeni, tehát nekem nem tűnik különlegesnek, hogy ő ezt mondta. Elnézést, elnök úr! Tehát meg tudja erősíteni, hogy már július elején nem mentek át adatok az EU-ból az USA-ba? Személyes adatok? Yes. Not on the basis of the new... Igen. Nem, nem mentek át személyes adatok, nem. Yes, meaning, yes, we all understand meaning. Az új megállapodás alapján. Jó, elnök, tehát azt mondja, a pozitív válasza azt jelenti, hogy nem nem tehát információ, mivel nem lépett életbe még a szerződés augusztus 1-ig. Tehát a következő libe ülésünkön tartunk egy zárt ülésrészt és majd ott hallunk a bizottságtól. Szeptember 26-27-én. Köszönöm. Következő napi rendi pont. a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az elkötelezettség alulmentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló rendelet módosításáról. Ez egy olyan jelentés, amit Tanya Fajon állított össze, és ennek az a célja, hogy a bizottságtól halljuk, hogy most nyáron milyen küld, kiküldetéseket hajtottak végre. Busz asszony képviseli a bizottságot itt, hallunk majd ezekről a tényfeltáró missziókról. Boszniában, Bosznia-Hercegovinában és Albániában 2010 nyarán. Hogy emlékeztessek mindenkit arra, hogy az ezzel kapcsolatos módosító indítványok benyújtásának hát határideje holnap, holnap, szeptember 3-a, péntek, délután 5 óra. És a következő libeülésen szeptember 13-án szavazunk. Annak érdekében, hogy az úgynevezett szeptemberi második plenárison szavazhassunk. Busz asszony, a szó. Um, Köszönöm, elnök úr. Mint tudják, május 27-én idén a bizottság vízumliberalizálásra tett javaslatot Bosznia-Hercegovina állampolgáraira, és néhány kritériumot kell még mindkét országnak teljesíteni, amelyek, amit még ellenőrizni szükséges és legutóbbi beszámolónk alkalmával megígértük a bizottságnak, hogy beszámolunk arról, hogy a szakértői látogatások hogyan végződtek. Ez júliusban volt Bosznia-Hercegovinában, július 5-től 8-áig, Albániában pedig július 12-től 15-ig volt. A bizottság jelenleg készíti az anyagot annak a az anyagnak az alapján, amit a tagállami szakértők készítettek, akik részt vettek ebben, valamint írásos frissítés is történt az országok részéről június, illetve augusztus végén. Ezen az alapon véglegesítjük jelenleg az értékelő jelentésünket, felmértjük, hogy milyen további kritériumokat kell még teljesíteni Bosznia-Hercegovinának és Albániának. Ez a dokumentum, ez egy bizottsági munkadokumentum lesz, és terveink szerint szeptember közepére kapja meg végleges formáját. Ma csak előzetes tájékoztatást tudok adni a két szakértői látogatásról amelyeket eh, meg eh, együttműködés eh, a bosznia-hercegovina és albániai hatóságok közreműködésével történt. Albániával kezdem. Ami a stratégia és a politikát, illeti az albán visszatérőknek, ügyeket illeti jó előrehaladás történt, és a ö, visszaintegrálása az albán állampolgároknak 2010-15-ös időszakban. Erről megállapodás született 2010-ben, és egy, komple- egy átfogó mechanizmus jött létre, ami segíti a visszatérepülőket a stratégiai akcióterv felméri azt, hogy milyen ö, fe, ö, igények vannak, ö, lakás, munkalehetőség, nyilvántartásba vételvel, és ahhoz, hogy az új stratégia hatékonyan megvalósulhasson, ezt folytatni kell ami a ö, törvényeknek a me- megtartása, a korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelemben az albán hatóságok jól haladnak. A szervezet bűnözés elején pozitív jeleket tapasztalunk, és az ügyészi tevékenység és rendőri munka is javult egyes területeken. A rendfenntartó erőket is megerősítették, és intézkedések születtek azért, hogy az operatív együttműködés javuljon a rendészeti szervek és a az ügyészség és rendőrség elemei között további javulás szükséges még ahhoz, hogy hatékonyabban vak legyenek az elfogatások, illetve a kockázatértékelés jobban működjön. A korrupciós ügyek vizsgálata, nyomozása és üldözése területén is vannak egy központi ö, ö, nyomozó egység, és itt is ö, javulás tapasztalható. További előrelépésre van még szükség, módosítani ö, szükséges a ö, jogszabályokat is. Nagyon ö, széles a politikusoknak és, és a bíroknak a mentelmi joga, de ezt úgy kell módosítani, hogy ez ne akadályozhassa a küzdelmet a korrupció ellen. A hatékony végrehajtása a jogi keretnek fontos a szervezett bűnözésből származó javak esetében. A vizsgálatért, a nyomozásért felelős rendőri erőket jelentősen megerősítették oly módon, hogy az elkobzással kapcsolatos törvény végrehajtó legyen. Ez az úgynevezett mafia ellenes törvény. A személyi állomány szakképzése megkezdődött, és a megfelelően információ szükséges az illegálisan szerzett javakról is. A gazdasági bűnesetek esetében a pénzügyi nyomozóhatóság együttműködik a rendőrséggel. Az új mafiellenes törvény már kipróbálásra került, illetve kiállta a próbát az Albán Alkotmánybíróságon is, és erről végleges döntés az elkövetkezendő hetekben születik. Bosznia-Hercegovina esetében a következőt mondhatjuk el. A ö, szervezett bűnözés és korrupció ellenes törvények végrehajtása érdekében a hatóságok jó pozitív lépéseket tettek. Az akcióterv jól halad. További erőfeszítésekre van szükség, és ezek folytatódnak is a pénzügyi bűnözés elleni törvény végrehajtása érdekében a rendészeti erők nyomozati képességét megerősítették, személyi állományt megnövelték, és megfelelő pénzügyi eszközöket is kaptak a munkához. Az operatív együttműködés is tovább javult, ahogy ezt mutatta több sikeres fellépés is. A korrupció elleni küzdelemben pozitív tendencia tapasztalható, és ez, ez egy folyamat vannak alacsonyabb szintű ítéletek is, amik már megszülettek. A korrupció ellenes ügynöksége a folyamatban van, és szeptember 1-ig meghosszabbították a felállítást, és tovább folytatódik majd ez a munka. Ami a, az elektronikus adatok cseréléssel kapcsolatos terveket illeti, ugyancsak jó az előrehaladás, a közbeszerzési folyamat is jól halad, ami szükséges ahhoz, hogy beszerezzék az megfelelő eszközöket, illetve biztosítható legyen a megfelelő kapcsolat. További erőfeszítések szükségesek ahhoz, hogy a szükséges kapacitások kiépülésre kerüljenek. A ö, rendőri koordinációs igazgató, ö, az adatcsere biztosító szerverek is ö, meg lesznek és jelenleg megvan egy átmeneti hely is, ahová ez az ügynökség elhelyezésre kerül. A harmonizációt illetően, illetve a kerületi bíróságokat ugyancsak jelentős előrehaladás tapasztalható, különböző módosítások történtek, június-júliusban a szövetségi szinten is a nyár folyamán. Ez csak egy előzetes értékelés, tekintettel arra, hogy, mint említettem, a jelentés véglegesítése még folyamatban van, általánosságban a tapasztaltak pozitívnak tekinthetőek, és a hatóságoktól kapott információk is az lehetővé teszik, hogy azt elmondjuk, hogy jó előrehaladás történt 2010-ben, és mindkét ország közel áll ahhoz, hogy elérje a szükséges szintet. Amikor ennek az ideje eljön, addigra mindkét országnak valamennyi kritériumot teljesítenie kell. A bizottság a jelentését meg fogja osztani a tanácssal és a parlamenttel is szeptember közepén. Ezt követően a tanácsnak és a parlamentnek kell majd eldöntenie, hogy a javaslatot elfogadják-e vagy sem. Köszönöm. Thank you. We may hear... Köszönöm szépen. Fazsum asszony szeretne hozzászólni? Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönetet szeretnék mondani az Európai Bizottságnak, hogy rögtön az első ülésünkön betartotta az ígéretét, és szóban beszámolt a bosznia-hercegovinai és az albán küldetésről. Sokan vannak itt ma, különösen ha felidézem, hogy júliusban mennyien voltak itt, és garantálni tudom önnek, hogy Bosznia-Hercegovinában és Albániában sokan követik figyelemmel ezt a témát. Hogy mondjam el, örömmel hallom, hogy előrelépést értek el mind a két országban. Biztos vagyok benne, hogy mindkét országban a kormányok az elmúlt hónapokban és hetekben mindent megtettek annak érdekében, hogy véglegesítsék a vízum liberalizációs folyamatot. Én úgy értelmezem, hogy a jelentések pozitívak. Két hét múlva zárják le őket, ön ezt mondta. És véleménye, én úgy gondolom, hogy pozitívak lesznek. Ha ez így van, akkor semmi oka nincs annak, hogy továbbra is halogassuk a liberalizációt. Ez mindig egy technikai folyamat volt, így is kell végigkövetnünk. Egyelő bánásmódot kell biztosítanunk a Nyugat-Balkán minden országának. Macedónia, Szerbia, Montenegro decemberben megkapta a vízum mentességet, és most már majdnem egy évvel később vagyunk, két ország és állampolgáraik már várják, hogy mikor utazhatnak szabadon az EU-ba. Kollégák, két dologra szeretnék mindenkit emlékeztetni. Tavaly júniusban, amikor a bizottság ezzel kapcsolatban jogalkotási javaslatot adott ki, már tudtuk előre, hogy ez mikor fog megtörténni. 2010. január 1 -e. És még karácsony beköszönte előtt megvalósult ez. Ám Bosznia-Hercegovina és Albánia esetében most sem tudjuk a végleges dátumot, és már több hónapos csúszásban vagyunk. Úgyhogy itt az egyenlő bánásmódról alig ha beszélhetünk. Ki kell jelölnünk egy pontos időpontot, Tavaly novemberben az EP-ben aláírtunk egy közös nyilatkozatot az Európai Tanácssal, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy Bosznia-Hercegovina és Albánia, ha teljesíti a kritériumot, akkor sürgősségi ügyként kezeljük ezt az ügyet. Ha most tudjuk, hogy a technikai feltételeknek eleget tettek, akkor nincs oka az időhúzásnak. Mindkét ország állampolgárai teljes mértékben tudatában vannak annak, hogy mit is jelent a vízummentes utazás. Hatalmas kampányt fontatott mind a két kormány, hogy nem csak arról van szó, <clears throat> hogy állampolgárság, menedékesség vagy munkakeresés érdekében szabadon utazhatnak, mert talán eleinte így gondolták. Tehát hatalmas információs kampánynak köszönhetően ma már tudják, hogy 90 napig tartózkodhatnak az EU-s tagállamokban vízum nélkül. Úgyhogy fontos, hogy ezt tudják. Hogy kérjem meg Önöket, hogy folytassuk ezt. Legalább a parlamenten belül próbáljuk felgyorsítani ezt a folyamatot megígértük az állampolgároknak a két országban, hogy kézzelfoghatóak lesznek az eredmények. Zárjuk le ezt a folyamatot, ez a mi felelősségünk és a mi szavahihetőségünk. Ők bíznak bennünk, ne hagyjuk őket cserben. Van egy nagyon komoly probléma, Koszovó, amivel foglalkoznunk kell. Erre megoldást kell találnunk, hogy hogyan biztosíthatjuk itt a vízummentességet, nem maradhat a Nyugat-Balkánon ez a fekete lyuk. Elnök, köszönöm. Buzutil úr, öné a szó. Igen, köszönöm. A néppárti frakció részéről Albánia és Bosznia-Hercegovina állampolgárainak sok sikert kívánunk, és nagy öröm és megtiszteltetés számunkra, a képviselők számára, hogy ha kismértékben is, de ezzel is elősegíthessük, hogy a barátaink Európába integrálódjanak, ez hazájuk, csak úgy, mint a miénk. Amit Tanya Fajó mondott, azt támogatni szeretném, szeretnék gratulálni neki a munkájához. A parlamentnek mindig is az volt az álláspontja, hogyha technikai kritériumoknak eleget tesznek, akkor egyértelmű politikai támogatásunkat élvezik. Csak úgy, mint más nyugat-balkáni országok esetében tavaly. Várjuk a visszajelzést, hogy valóban teljesítették a kritériumokat. Reméljük, hogy ez pozitív megerősítés nyer, és mi támogatjuk a vízummentességet, amint zöld fényt kapnak. Úgyhogy a néppárt egyetért a lehető leghamarabb. Zárjuk le a folyamatot. Elnök, köszönöm, Sargentini asszony. Köszönöm, elnök úr. Fajon asszonynak is köszönöm, hogy így nyomon követte ezt a munkát, és ilyen elkötelezett. Igaza van, már majdnem egy éve van annak, hogy a szerb állampolgárok szabadon mozoghatnak az Európai Unión belül. Akkor szó esett arról, hogy ez azt kell, hogy jelentse, hogy Bosznia-Hercegovina és Albánia számára gyorsabb lesz a folyamat, feltéve, hogy a kritériumoknak eleget tesznek, és most úgy tűnik, hogy ezt megteszik. Itt az ideje annak, hogy megadjuk nekik ezt a szabadságjogot. Először azt mondtuk, hogy a nyár előtt történik meg ez, de hát ez ugye egy kétoldalú dolog. Aztán azt mondtuk, hogy rögtön nyár után, most itt tartunk. Egyetértek, fajonasszony. Most már döntenünk kell, és gyorsan. Köszönöm. Köszönöm. Ernst asszony. Röviden. Nem csak technikai okoknál fogva, kell, hogy megadjuk a vízum liberalizációt, hanem elvi okoknál fogva is. Függetlenül attól, hogy minden kritériumot teljesítettek vagy sem, ezeknek az országoknak a fejlődése szempontjában nagyon fontos, hogy kinyithassák a határaikat, és megkapják a liberalizációt. Szerintem ez sokkal fontosabb, mint a technikai érvek. Nyilván ezek is fontosak. Ezen kívül Fajon asszony támogatom, támogatom a munkáját, és van még egy megjegyzésem, ez közel áll hozzám. Nyugat-Balkánon van egy fekete folt még, ez pedig Koszovó. Ezt nem felejthetjük el. Létezik a Nemzetközi Bíróságnak egy ítélete, nyilván ezt figyelembe kell vennünk, de akkor sem izolálhatjuk el ezt az országot, valami gyakorlati megközelítést kell alkalmaznunk, és remélem, hogy a lehető leghamarabb megoldjuk ezt a problémát. Thank you. Now back, back to the commission's representative. Köszönöm szépen. Úgy látom, többen is jelentkeznek még, de már itt van a főigazgató. Előbb-utóbb megadom azért önöknek a szót, de kérem, hogy nagyon-nagyon röviden szólaljanak fel. A mai napi rendet le kell zárnunk. Van úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A holland szabadságpárt számára nem elfogadható az albán, illetve a boszniai-hercegovinai vízummentesség. Örülünk annak, hogy korrupcióellenes lépések történtek, de a nemzetközi átláthatósági indexen a 90. hely körül tanyázik ez a két ország. Örülünk annak, hogy pozitív trendeket lehet fellelni, de ettől még nagyon messze áll ez a két ország attól, hogy megkaphassa a vízumentességet. Köszönöm. Bronsz úr, mondja az elnök mindannyian tudjunk, hogy képes arra, hogy röviden fogja. Köszönöm, elnök úr! Örülök annak, hogy a bosnyák és az albán kormány sikeresen veszi fel a harcot a szervezett bűnözés ellen. Valószínűleg ez arra azt teszi lehetővé, hogy igazi szakmájukat gyakorolják az ottani bűnözők. Így aztán nem kell, nem, érez, nem érzik majd őket frusztráltan, frusztráltnak, és ezután az albánok, illetve a bosnyákok eljuthatnak európai egyéb országaiba, és ez vonatkozik természetesen a szervezett bűnözőkre is. Kucsettair is szót kért, kérem, hogy röviden tegye ezt, hogy a főigazgatóval is tudjunk beszélni. Köszönöm, rövid leszek. Úgy vélem, hogy Bosznia és Albánia esetében pozitív fejlemény lenne a vízumentesség, de valamit hagy ezek le. Én úgy gondolom, hogy a szervezet, szervezet bűnözés elleni harcot nem csupán itt a vízumentességnél kell fölemíteni. Azt gondolom, hogy mindenképpen pozitívan kell szavaznunk, tehát meg kell ezt majd szavaznunk. De nagyon fontos az, hogy az hogy minden országban föl kell tárni azt, hogy kik, fog, hogy kik részesei a szervezett bűnözésnek, és ezen személyeknek meg kell tiltani azt, hogy Európába utazhassanak. Én nem azt akarom ezzel mondani, hogy ezeket az országokat bűnbaknak kell tekinteni, nem erről van szó, hanem megfelelően föl kell venni a harcot a szervezett bűnözés ellen, ne engedjük be a bűnözőket Európába. Elnök, köszönöm szépen. Nem szükséges, hogy buszasszony reagáljon mindenre, de ha gondolja, akkor egy percet szánunk még rá. Kérem, fogja rövidre. Köszönöm, elnök úr. Az észrevételekre reagálván, hadd mondjam el azt, hogyha bármely ország számára megadjuk a vízummentességet, akkor a bizottság vizsgálja, hogy milyen előrelépés történik az országban, tehát nem egy egyszerű vizsgálatról van szó, azt vizsgálja a bizottság, és nyomon követi, hogy fenntartható-e a feltételek és a körülmények, és ez így van az összes többi nyugat-balkáni országban. Tehát pusztán azzal a tényel, hogy megkapják a vízumentességet a, eh, az államok, illetve hogy elhangzik az erre vonatkozó javaslat, nem ír véget még ez a folyamat. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Erről ennyit. Most pedig térjünk rá végre az utolsó napi rendi portra. A koordinátorok döntéseivel egyetemben nem csak, hogy fölveszük a napirendre a roma helyzet, romák helyzetét Európában, hanem meghívtuk az Európai Bizottság képviselőjét, meg fogjuk hallgatni, hogy a bizottságnak mi a véleménye az augusztusi fejleményekről a romák helyzetével kapcsolatban. François Lebail asszonyt fogjuk meghallgatni, az igazságügyi főigazgatóság fő igazgatóját. Ő fogja bemutatni a bizottság álláspontját. Üdvözlöm, Bájla asszony, ez egy alkalom, hogy hogy üdvözölhessük az új igazságügyi főigazgatót, és az egész bizottság nevében e, e, sok sikert kívánhassunk, és e, jó, sze, jó együttműködési szellemben fogunk majd dolgozni. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! és köszönöm a kedves szavait, amivel fogadnak. Nagyon örülök, hogy együtt dolgozhatom az önök bizottságával az együttműködés szellemében, ami egyébként mindig is uralkodó volt a bizottság és a parlament kapcsolatában. Azonban önök azt kérték tőlem, hogy ma azért jöjjek ide, hogy beszámoljak a romák helyzetéről, és ez alkalom számomra, hogy tájékoztassam a bizottságukat ezekről a dön- fejleményekről, és arról, hogy a bizottság milyen módon gondolkodik ezekről. A bizottságnak alkalma volt, hogy a Reding alelnök asszonyal útján nyilatkozzon, aki ezzel az ügyel foglalkozott. Augusztus 25-én elmondta, hogyha a tagállamoknak a feladata, hogy a közrendre ügyeljenek, és a saját állampolgáraik biztonságát megvédjék a saját nemzeti határai között. Amikor azonban ezt teszik, akkor ez természetesen az európai jog betartásával és az alapjogok betartásával kell, hogy tegyék, úgy, ahogy ez szerepel az alapjogi kartában, amire csak emlékeztetném önöket, hogy ez kötelező erejű a Lisszaboni szerződés hatályba lépése óta. Azóta a bizottság megvizsgálta a helyzetet, először is jogi szempontból, de a romák európai integrálása szempontjából is, ami ugyancsak egy nagyon fontos elem. Ami a jogi elemzést illeti, természetesen különböző elemek vannak, amelyeket figyelembe kell venni és meg kell vizsgálni először is, hogy a francia intézkedések mennyiben felelnek meg az irányelv, a 2004 per 38-as irányelvben foglaltaknak, ami a szabad mozgásról szól. Világos, hogy ez az irányelv a szabad ö, mozgásról szól, és ezt megadja, de ez a szabad mozgás, ez bizonyos feltételekhez kötött. Ezek a feltételek pedig változnak annak függvényében, hogy egy közösségi állampolgár egy más tagállamban egy három hónapig vagy három hónapon túl tartózkodik és ezek azok a feltételekhez is kapcsolódnak egyéb további eljárási feltételek, amiket be kell tartani ahhoz, hogy valaki megfeleljen az irányelvben előírtaknak. Természetesen a másik alapvető elem, az pedig az alapjogi karta betartása. Ezen belül pedig a diszkrimináció mentesség elve, ami a 21-es cikkében szerepel ennek a kartának. Nagyon fontos ellenőrizni azt is, hogy ez valóban betartásra került. Éppen ezen ok miatt Reding alelnök asszony és Malmström asszony tartottak egy értekezletet a francia bevándorlási és európai ügyi miniszterekkel, hogy tisztázzanak egyes pontokat, többek között az, hogy milyen típusú intézkedéseket hoztak, és hogy az előbb említett elemeket betartották-e. Hasznos volt ez a tisztázó megbeszélés, jó irányba mutatott ez, de szükséges az is, hogy további pontosításokat kapjunk. Éppen ez az oka annak, hogy technikai szintű megbeszélésre kerül sor holnap, megint csak a francia hatóságok bevonás, a francia hatóságokkal. És ezen elemek alapján tudja majd a bizottság elmondani a jogi vélemény, álláspontját a jogi elemekről. Ezzel a jogi kérdésekkel párhuzamosan azt is fontos, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen a romák helyzete az Európai Unióban. Szeretném emlékeztetni önöket arra, hogy ez a bizottság nagyon nagy mértékben foglalkozott már ezzel, oly módon, hogy áprilisban egy közleményt is elfogadtunk, ami az első specifikus közlemény volt, ami a romákról szólt, és ez éppen a kordói csúcs előtt volt, ami a romákról szólt. Egy olyan kommunikáció volt ez egyébként, amelyik nagyon nagy mértékben átvette az Európai Parlament állásfoglalását, ami korábban született. Ez a közlemény ö, még kiegészítés tartalmazott nagyon ambiciózus célokat, azért, hogy ezzel segítsék a romák integrálódását az Európai Unióban. Ez nagyon fontos dolog, mert a roma közösség és az, e, a legnagyobb etnikai közösség az Európai Unióban, 10-12 millió ez a közösség a tagállamokban, és ez az a közösség, amely leginkább diszkriminált ez az ok, amiért a bizottság nem csak, hogy megtette ezt a közleményt, hanem az, ez az egyik ok, amiért az európai strukturális alapok, illetve a szociális alap hozzájárul jelentős mértékben a roma, romák integrációjához is. Azt mondhatjuk, hogy a pénzügyi időszakban, 2007-2013-ban körülbelül 10 milliárd euró a szociális alapból arra van fenntartva, hogy a roma integrációt segítsük. Ez különösen igaz a, azon tagállamokban, amelyeknél jelentős a roma közösség. Fontos azt is biztosítani, hogy ezek az alapok, amelyek célzott alapok, ezek valóban a romák érdekében kerültek elköltésre és felhasználásra. Éppen ezért a bizottság a közleményében előirányzott magas szintű csúcs találkozókat is a tagállamokkal, azon tagállamokkal, amelyek érdeklődnek ez szerint. Ilyen, tagállam, ilyen csúcs találkozó volt Magyarországgal az év korábbi részében, és lesz egy másik ilyen magas szintű találkozó októberben Romániával. A célja ezeknek az értekezleteknek éppen az, hogy támogassuk azokat a tagállamokat, amelyeknek szükségük van erre, és hogy biztosítsuk azt, hogy megfelelő projektek kerülnek kialakításra a roma közösség érdekében. Továbbá figyelembe véve a komplexitását ennek a kérdésnek, ez egyrészt tartozik az oktatás területére, az egészségügy, a munkához való hozzájutás egy másik terület, ami ugyancsak érintett, ezért fontos, hogy koordinált fellépés történjen. A bizottság egy kísérleti projektek is megvalósít, amit a parlament kezdeményezett. Az a célja ennek, hogy a módszertani integrálást megvalósítsuk és ezzel hozzájáruljunk a romák integrálásához. A bizottság természetesen ebben a szellemben találkozott a román hatóságokkal is, hogy megbeszéljék, hogy milyen szándékaik vannak a román hatóságoknak integrációs tekintetben, és hogy meggyőződjenek arról, hogy a, az erőfeszítések ebbe az irányba haladnak. A romák integrációjának kérdésével kapcsolatban a bizottság tisztában van, hogy milyen nehézségek vannak, és a bizottság készen áll arra, hogy az honest broker, tehát a tisztességes broker szerepét játsza, tisztességes közvetítő szerepét a tagállamok között, és megerősítsék azokat az intézkedéseket, amelyek arra irányulnak, hogy a romák integrálódjanak. Hasonlóképpen a bizottság úgy ítéli meg, hogy egy összehangolt erőfeszítésre van szükség európai szinten, de nemzeti szinten is, valamint regionális szinten, mert természetesen ezeken a szinteken találhatóak meg a roma közösségek, és itt kell igazán segíteni az integrálódásukat. Jelenleg itt tart a gondolkodásunk, és kétségtelen, hogy ez a, a vizsgálatot tovább folytatjuk, a jogi kérdéseket is vizsgáljuk, és a bizottságnak alkalma lesz majd a Reding alelnöknek a véleményét meghallgatni, illetve a francia hatóságokkal ö, ö, folytatott ö, megbeszélések eredményét is. Tehát a gondolkodás tovább folyik arról, hogy hogyan lehet elősegíteni ezeknek a roma közösségeknek az integrálódását. Ez egy kihívás az Európai Unió számára összességében véve elnök, köszönöm szépen, Lebály asszony. Most pedig vita, és akkor szeretném felhívni a figyelmüket, hogy nagyon fontos, hogy az időket betartsuk, mert 1830 kor végeznünk kell, tehát alig 30 percünk van, pontosabban 20 percünk van, mert számos képviselő kért szót, úgyhogy kérem segítsenek a, az időnek a mérésében is, és adott esetben a kalapácsot is használni fogom. Maximálisan egy percet tudok szót adni mindenkinek, annyian kértek szót, egyébként nem fogunk tudni végezni. Először is Buszutil úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy kérdésem van az igazgatóasszonyhoz. A bizottság mikor tud majd állást foglalni, vagy véleményt mondani arról, hogy Franciaország betartotta az európai törvényeket ebben a konkrét franciaországi helyzetben. Lesz egy plenáris vita a jövő héten, mint tudja, és nagyon hasznos lenne, hogyha addigra meg lenne a bizottság részéről ez a nyilatkozat, még mielőtt a vita lezajlik. Elnök, köszönöm szépen, hogy ilyen pontos volt, Morales úr. Én is megpróbálok ugyanilyen pontosan fogalmazni. A legtöbb nyilatkozatában azt mondta, hogy az április 7-i bizottsági kommunikáció végrehajtásra megy. Az a mi frakciónk számára ez nagyon fontos a szociálpolitikai helyzete a romáknak tehát az én kérdésem az alapkérdés, amit a jövő hétre tudnunk kell, és nem először is az időközi jelentés az ki fog erre terjedni, illetve lesz-e politikai hatása ennek, meddig mehet el a bizottság. Tudjuk, hogy vannak korlátai a szabad mozgásnak az uniós állampolgárok számára. Azt is tudjuk, hogy az irányelv e, mit mond ki. A bizottság e, el fog-e menni a lényeges pontig, hogy ez egy egész olyan e, csoport, amit lehet, hogy kiutasoltak, és kollektívan kerültek kiutasítása, és nem volt egyedi elbírálás, amit egyébként a az uniós szabályok elérnek. Redding biztos, azt is a másik két biztos fog-e foglalkozni ezzel az alapvető fontos kérdéssel? Intfeld asszony. Köszönöm szépen. Először is hadd mondjam el azt, hogy mennyire örülök annak, hogy a bizottság alaposan nyomon követi ezt a kérdést. Én többször azzal, azért kritizáltam a bizottságot, mert az alapjogi kérdéseket nem megfelelően követi nyomon. Ebben az esetben másról van szó, és remélem, hogy hasonló lendülettel folytatja az ügynyomon követését a bizottság, és közben is avatkozik, ha erre szükség van. Buszotil úrhoz hasonlóan azt szeretném tudni, hogy a parlament vita előtt eljut-e hozzánk az önök információja, illetve egy másik kérdésem is van. Ez azt lenne, hogy a francia kormány kérésére elmegy a bizottság a jövő hétfői ülésre. Bármilyen kormány, bármilyen ülést szervezhet, és erre bárkit meghívhat. De legalábbis furcsának tartom, hogy az EU-s kontextuson kívül kerül mindenre sor, hiszen bár az EU igenis érdekelve van ebben. Véleményem szerint nem lenne túl pozitív hatása, hogyha a bizottság ellátogatna ide. Flotrasz. Köszönöm szépen. Én is nagyon örülök annak, hogy az Európai Bizottság jelen van, és hogy nagyon odafigyel el a kérdésre. Mégis úgy gondolom, hogy a szerepe tovább megy a szerződések őre, és ez a kérdés felveti az alap szabadság jogai, jogokat és az európai projektet, ami a mozgás szabadságát jelenti, és a, az állampolgároknak az egyenlőségét az igazság el, szolgáltatás előtt, úgy, ahogy ezt a szerződések rögzítik. Úgy gondolom, hogy itt mindenképpen túl kell lépni azon, hogy akrobat genetikus mutatványokkal egyeztessük össze a francia kormány gyakorlatát. Vannak olyanok, amelyeket még a francia igazságszolgáltatás is elfogadhatatlanak minősített, és a közrendnek a zavarásával kapcsolatban már volt a közösségi bírósági állásfoglalás, illetve és egy külön odafigyelést illet, érdemelne ez a bizottság részéről. Szerintem ez a sajnos ez európai szinten van szükség a megfelelő jó gyakorlatra, alapokra, az integrálásra. És szerintem a bizottságnak kell itten határozottságot mutatni, és bizonyítania kell mutatni, hogy az állampolgároknak a jogait védelmezi, független attól, hogy egyes tagállamokban ilyen populista szélsőségek vannak. Gánzt asszony. Thank you very much. Uh, I am also glad... Köszönöm szépen. Én is örülök annak, hogy most hallhattam, hogy a biztos ennyire intenzíven foglalkozik ezzel a témával. Csak hogy figyelve azt, hogy mi történt Franciaországban a nyáron, az volt benyomásunk, hogy lassú volt a bizottság, habozó, túlságosan későn reagáltak, amikor ön nemzeti kompetenciáról és szubszidiaritásról beszélt, pedig az valós kérdés az, hogy alapvető emberi jogokat tiszteletben tartották-e. Lenne egy kérdésem. A parlament többször felhívta a bizottságot arra, hogy egy átfogó európai Róma, Roma stratégiát nyújtson be, és ez most még fontosabb kérdés, mint eddig. Szeretném hallani a véleményét, ön mit gondol erről, és mikor várhat ez a Róma stratégia? Köszönöm. Elnök, köszönöm. Ernst asszony. Köszönöm. Én is örülök annak, hogy beszélünk erről ma. Rövid leszek. Még akkor is, hogyha nagyon felkavar engem a franciaországi helyzet. Egyébként ez nem csak Franciaországban történik, hanem sok más tagállamban is, csak most reagálunk erre. Egy jogi kérdésem lenne. Alapvetően nem jogellenes-e azt, ha tömegesen kitoloncolnak valakiket. Tehát nem jogsértő-e ez, hiszen van egy antidiszkriminációs törvény. Nem sérti -e ezt a törvényt ezen kívül? Ami még érdekelne engem, Gönc asszony is kérdezte, a roma stratégiát illetően mikor születik már végre meg? 12 millió ember sorsáról beszélünk itt Európában, mert itt az ideje, remélem, hogy előre léphetünk. Köszönöm. Danke. Señora Romero. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdésem a bizottság felé az, hogy hogy az alapjogi karta sárba tiprásával kapcsolatban mikor nyilatkozik meg a bizottság. Azt gondolom, hogy elég paradox a helyzet. Egy kisebbség deportálásáról, kiutasításáról, kitoloncolásról van szó, és ez alapján arra is következhetünk, hogy mások is vannak. De vajon mely országokba integrálódhatnak ezek az emberek, hogyha másokból kitoroncálják? És ezek a mások nem, nem mások, mint európai, az EU alapító országok. Gyakorlatilag arról beszélhetünk, hogy az alapjogi kartát semmibe veszik. Nincs itt szó szabad mozgásról, mert hogyha illet volna, ha ezt figyelembe vették volna, akkor személyre szabott eljárások hajtottak volna véne Franciaországban. Egyébként nem csak a sárközi kormány tette ezt, hanem mások is, más európai kormányok is fontolgatják ezt. Azt gondolom, hogy a rasszizmus hulláma vonul most át Európán. Ha most, azonnal nem cselekedik valamit a bizottság, akkor lehet, hogy késő lesz. Ezt szeretném tudni a bizottságnak. Mi lesz az álláspontja ezzel kapcsolatban? Mr. Boulder? Köszönöm szépen, Bulder úr. Thank you, chair. Köszönöm szépen. Rövid leszek. Köszönöm a bizottságnak a magyarázatot. Az első kérdésem az, mi a fő jogi probléma önök szerint? Azt hiszem, hogy Európában minden esetet egyéni alapon kell elbírálnunk, nem kollektív alapon. Amennyire én tudom, Franciaországban a bíróságok is emellett kötelezték el magukat. Tehát hogy történhetett ez? Ezen kívül 10 milliárd eurót jelöltünk ki a pénzügyi előirányzatokban, most már fél időben vagyunk. Mik a, az eredmények eddig, amit elértünk? Köszönöm. Henshaw úr, Kedves kollégák, úgy gondolom, hogy a francia kormánynak a fellépése gyakorlatilag deportálás, és erre nem tehetjük meg, hogy nem reagálunk. Úgy gondolom, hogy a roma etnikumnak megvannak sajátosságai, amiket először is meg kellene érteni, és csak utána ezt követően tudunk nekik segíteni az integrálódásban az a, hibát, az a hiba történt, hogy a romákat nem tekintik európai állampolgárnak jogokkal, hanem bevándorlóknak tekintik, és úgy is bánnak velük. A roma integráció, az integrá- a berándorlók integrációs stratégiába került, nem pedig az európai állampolgárokéba. Tehát mindaz, ami a romákat illeti, azokat át kellene, újra kellene tanulmányozni méghozzá mérehatóan és sürgősen. Azt fogják nekem mondani, hogy számos tanulmány készült már is felmérés, de az eredményeket figyelembe véve vagy ezek nem voltak megfelelő mélységűek, vagy hibásak voltak a következtetések. Az biztos, hogy a romáknak szükségük van az integrációra, de nem kényszerintegrációra, egy olyan etikumról van szó, amit meg kell értenünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Clays úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Ebben a vitában szembeütlő az, hogy sokan nagyon izgatottan beszélnek arról, hogy itt rasszizmusról van szó, deportálásról, stb. Hogyha az Európai Unió kapcsolatot akar teremteni az európai polgárokkal, akkor sokkal mélyebben bele kell ásnunk magunkat a vitába. Franciaország végre elszállta magát arra, hogy az országot sújtó problémáktól megszabaduljon. Az, ha eset, az esetenként való elbírálással több országban gond volt, Franciaországban sok olyan személy volt, aki illegálisan tartózkodott az országban. Sokan bünteteket hajtottak végre. A francia, francia hatóságok egész egyszerűen eljártak, és erre megvan a joguk, hiszen szuverén tagállamról van szó, és a szubszidiaritás elve erre jogot biztosít. Szerintem az Európai, Euno, Európai Uniónak ebben nem szabad beleavatkozni. Gomes asszony. Gondunk van, európai természetű problémánk. Európai polgárokat illet ez, a romákat, európai kormányokat, európai jogszabályokat, európai alapértékek forognak kocká. Sárközi, a sárközi kormány túl messzire ment. Az idegen gyűlöletet és a rasszizmust rasszizmus túl nagy, túlságosan nagy mértékben befolyásolja a tevékenységüket. Kollektív van büntetnek egy csoportot. A bűnözési statisztikát említi a miniszter, amelyeket nem csupán a romákra fordítanak le, vagy nem csak a roma, romákra vonatkozó statisztikákról beszél, hanem a romániaiakra. Egyébként az integrációra vannak kiváló példák is, a roma integrációra, Spanyolországról van szó. Az integráció azonban csak akkor lehetséges, hogyha nem szelgülnek ez ellen az integrálandó közösség vezetői. Bazescu elnök úr nagyon aggasztóan reagált mindenre, illetve arra, hogy hogyan vélekedik a romániaiak integrálásáról. Nos, úgy gondolom, hogy a bizottság valóban a, az európai jogszabályok, illetve a szerződés őrzője. Kérdésem, hogy hogyan viszonyul a bizottság azon kormányokhoz, akik ilyen elképesztő módon reagálnak, illetve Paras Maduro úrral kapcsolatban, a főügyészsel kapcsolatban el kell, vagy ennek az úrnak föl kell hívni a figyelmét arra, hogy mindez sárba tiporja az európai szerződéseket és jogszabályokat. Köszönöm. Oui, merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, eh, elnök úr, köszönöm főigazgató asszony. Néhány szó eh, adatot szeretnék adni a francia valóságról, hogy mindenki azért relativizálhassa a kérdést. Franciaországban jelenlőleg 36 ezer bulgár vagy román roma van. 150 ezren vannak, és 650 ezren vannak e, Olaszországban és 150 ezeren Spanyolországban. Ezért Sárközi úrnak az által mondottak elfogadhatatlanok. Azt kell, meg kell mondani, hogy a francia kormány az számok alapján dolgozik a kiutasításban. 25-30 kiutasítást kell évente megvalósítani az illegális bevándorlás elleni küzdelem kapcsán a minden áron ezek között 6-9 ezer románt utasítanak ki, tehát a kiutasításoknak egy negyede, tehát az úgynevezett külföldiek, a romák, európai állampolgárok. Minden három hónapban visszamennek egyébként gyakorlatiasok, és beleférnek többször is a számokba, és ezért ez megfelel a kormánynak és ezért fordulnak a román kormány ellen. Ebben a nyár óta rendőri intézkedéseket hoznak a roma telepek ellen, és nem lehet végrehajtani elő, egyedi eldol, elbírálást, mert a rendőrök mindenki ellen azonosan lép fel. Hogyan lehet egyéni elbírálást valósítani, hogyha mindenkit azonos módon kezelnek. Igen, kollektív kiutasítások vannak, ezt a kifejezést kell itten használni. Szeretném megkérdezni, hogy Buszotillal ellentétben főigazgató asszony, én azt kérném, hogy a bizottság fordítson kellő időt a francia valóságnak a megismerésére, megvizsgálása, és hallgassa meg a polgári, a civil szervezeteknek a véleményét is, akik együtt dolgoznak a romákkal, és kitűnő munkát végeznek számadatokat feladataik is vannak, amit a valamennyi parlamenti képviselő megkapott. Remélem, hogy ön is kapott ebből. Borzelino úr következik. Borzelino asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm, főigazgató asszony európai problémáról van szó, hiszen szerződéseket, emberi jogokat nem vettek figyelembe, európai polgárokról van szó, ez még súlyosabbá teszi a dolgot. Európai polgárokat diszkrimináltak, pusztán azért, mert egy etnikumhoz tartoznak, nem bizonyosodott be, hogy bűnösek valamiben is, ezért utasították ki őket. Úgy gondolom, hogy rendkívüli módon oda kell figyelni arra, hogy mi is történik Franciaországban, mit tesz a sárközi kormány. Olaszországban hasonló folyamatokat tapasztalhattunk néhány hónappal ezelőtt. Rasszista utálat zúdult a különböző roma telepekre, ezeket lerombolták, és azt gondolom, hogy ezek a tények csak szították az indulatot. természetesen szakbizottságunkat akkor is érdekelte a dolgot, de nem figyeltünk oda eléggé, és talán a bizottság sem megfelelően foglalt állást. Fontos időket élünk, és nagyon fontos téma a romák integrációja is. Nos, azt hiszem nem kapták meg a lehetőséget arra a romák, hogy megfelelően integrálódhassanak. Maroni olasz miniszter úr azt hiszem, hogy túl is lépett volna azon a, azokon a lépéseken, amit a sárközi kormánytól hallott, láttunk. Köszönöm, Keller asszony. Köszönöm. Nos, a kitoloncolások kapcsolatban nyilván azt fogják tapasztalni, vagy azt úgy fognak dönteni, hogy ezek ellent mondanak az európai jogszabályoknak, remélem, hogy így döntenek. Hogyha, hogyha ez így lesz, akkor hogyan fognak reagálni erre, mit fognak mondani a francia kormánynak? Elnök, köszönöm. Guillaume asszony. Köszönöm szépen. Néhány elhangzottakra hozzátenném, hogy Franciaországban elég jó fekete bárányként szolgálnak a romák a jelenlegi kormánynak, és bizonyos hatékonytalanságot is el tudnak ezzel kendőzni. Két kérdést. Ezt szeretném, hogyha a bizottság pontosítana, hogy milyen követ, hogyan kívánja a márciusban meghatta, elfogadott jogszövegeket nyomon követni, és hogy abban, módon hogyan akar ö, cselekedni, hogy kedvezőbb legyen a helyzet a romák számára. A másik, hogy milyen szándékai vannak a bizottságnak a tekintetben, hogy a különböző tagállamok, amelyek érintettek, és itt nem csak Bulgáriáról és Romániáról és Franciaországról van szó, ők vannak a hírekben néhány hete, de hogy ezek hát a tagállamok is felelősebben járjanak el, és az ő saját kötelezettségeiket is teljesítsék a romákkal szemben is. Köszönöm, Van de Stupp úr következik. Köszönöm szépen, osztom a szomszédomnak a véleményét, hogy egészen nevetséges szavakat használnak itt. Az Európai Parlament most azt mondja, hogy ez felháborító, ami itten történik, és így tovább. Én igazán ismerem a francia helyzetet, és nem tudom azt megmondani, hogy ezeket a személyeket jogos, illegálisan utasították -e ki, de azt tudom, hogy Hollandiában a romáknak a legmagasabb a bűnelkövetési arányuk, és a romák maguk is kirekesztik magukat a társadalomból nem hiszem, hogy ez, e, ezzel nincs mit mondani. Franciaország végzi a saját munkáját, szerintem helyesen jól cselekszik. Igenis, hogy kell, hogy legyen arra lehetőség, hogy európai állampolgárt is ki lehessen utasítani. E, ezt még szigorúbbá kellene tenni a szabályokat, mint amilyenek jelenleg. A bizottság hagyja a Franciaországot békén, szerintem ez lesz a legjobb megoldás. Köszönöm, mondja az elnök. 25 fő volt 25 percre, ezt köszönöm valamennyi tagnak, a, tag, a tolmácsoknak is, hogy néhány percet, 5 percet adtak adnak nekünk, hogy meghallgathassunk még néhány választ Lebály asszony részéről, aki főigazgatója. Őnek, megadom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. 5 perc, 25 kérdésre választ adni nem elegendő, de engedjék meg, hogy egy kicsit csoportosítsam a kérdéseket, vagy a témákat. A felszólalásokból is látható, hogy mennyire komplex problémáról van szó. Nem egyszerű a kérdés, hanem több szempontból is meg kell ezt vizsgálni. Az első kérdéscsoportot illető illetően, ami a jogi helyzetet illeti, azt ismételhetem el, hogy a bizottság a szerződések őre felelős a azért, hogy korrekt módon alkalmazzák a tagállamok az európai jogot. Természetesen a francia hatóságokkal tartandó értekezleteknek éppen az a céljuk, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy mi és hogyan történt, tisztázunk bizonyos dolgokat, és a szabad mozgás figyelembe vegyük, de megnézzük az alapjogi szempontból is ezt a kérdést, valamint a diszkrimináció szempontjából, és megállapíthassuk, hogy valójában mi is történt. Ezt a munkát végzi a bizottság, és ezt holnap a francia hatóságokkal folytatni fogja ami azt a kérdést illeti, amit többen feltettek, hogy a bizottság mikor fog véleményt mondani, akkor fogja elmondani véleményét, hogyha valamennyi ismeretanyagnak birtokában lesz. Erre fontos lesz a holnapi találkozó. Holna, a jövő héten meghallgatjuk a Reding alelnöknek a jelentését is, a pontosításokat, amiket szükségesnek tartunk, és ez a, ek alapján tudhat majd a bizottság mielőbb véleményt mondani. Elképzelhető, hogy a jövő heti vita egy alkalom lesz arra, hogy ezt megtegyük. Ami a különböző kérdéscsoportokat illeti, végül is 10 milliárd eurót szánunk a romák integrációjára. Mi lett ezzel a pénzzel? Természetesen a bizottság együtt dolgozik az érintett tagállamokkal, és nyilván emlékeznek arra, hogy a strukturális alapokat közös kezeléssel használjuk fel, tehát a tagállamoknak kell megvalósítaniuk magukat a projekteket, a bizottság pedig természetesen ezeket ellenőrzi. Ez az egyik célja a román kormányjal folytatott találkozónak is. A bizottság már eddig is támogatta azon tagállamokat, amelyeknek szükségük volt erre, hogy definiálják a projekteket, illetve kiválasszák a valóban hasznos projekteket. A bizottság természetesen továbbra is szándék, szándékában áll, hogy ilyen irányba dolgozzon. Volt egy kérdés arra vonatkozóan is, hogy a specifikuma a romáknak, hogy mennyiben sajátos népcsoportról van szó. Szóval természetesen ezt figyelembe vesszük, és természetes, hogy mindezen elemek is bonyolítják a helyet, és ezért nehéz jó megoldásokat találni erre a problémára. Tehát megint csak folyik a gondolkodás, és folytatjuk ezt eh, mindkét eh, területen jogi eh, vetületeket és az integrációs intézkedéseket is vizsgáljuk. És a Reding asszonynak a jelentését a bizottság a jövő héten meghallgatja, és akkor valószínűleg részt fogunk venni az önök plenáris vitáján is. Még egy pontosítás, a bizottság részvételét illetően, illetve a francia hatóságok által szervezett értekezleten, amit a belügyminisztereknek, vagy bizonyos országok néhány belügyminiszterek szerveznek. A bizottságot meghívták erre, és Mástrom asszony, aki a belügyekért felelős biztos, ezen részt fog venni. Köszönöm. Köszönöm a, még egyszer a tájékoztatást, és még egyszer minden jót kívánok a főigazgatói tevékenységéhez. Köszönöm, köszönöm a tolmácsolási szolgálatnak is az öt percet.